szavazókártyámat, úgyhogy kérem számolják be az én szavazatomat is. Eh, végül is 8 óra van reggel korán. Azt hiszem, hogy ezt meg tudja tenni, hogy elmegy a kártyáért a plenáris terembe, és a szavazás végére pont vissza is ér. És hogyha megfelelően szavaz, akkor beszámítjuk. Okay, but tudom, hogy még valaki elfelejtette a kártyáját, ez pedig én vagyok. I have my people brought it now. De közben hozták, vagy hozzák. So, We have Laila and Arif Yunis here, today and yesterday in Strasbourg tegnap Strasbourgban. Mint tudjuk, az AFET munkát végzett a Szaharov díj jelölésekkel kapcsolatosan 2016-ra. És a Saretei illetve a bizottság révén igyekszünk segítséget nyújtani a vit doktor ismernénk el, a, a, amiatt, hogy számos életet megmentett, és közben szabadon bocsátották. Most már Hollandiában van, ahol a lánya él, és menekülti státuszt kapott a holland hatóságoktól. Erre az úgy vált ez az úgy vált lehetővé, hogy az illetékes hatóságokkal hosszas tárgyalásokat folytattunk. A berlini ápolást követően már kikerült a kórházból, ugyan még vannak bizonyos problémái, de azt hiszem, hogy üdvözölhetjük majd őket az ülésünk végén, 3-4-10-kor, hogy pár percben üdvözöljük őket, illetve lehetőséget adjunk, hogy kifejtsék az álláspontjukat. Köszönöm szépen, és akkor most szeretnék köszönetet mondani. Luna csak hogy közbeszól. Elnézést, az elnök szeretné befejezni a mondatot, tehát egyidejűleg Zsirá barátunknak szeretnék köszönetet mondani, aki óriási munkát végzett ezen a területen, ez példátlan, úgyhogy ő nélküle ez nem lett volna lehetséges. Igen, elnök úr, én én is szeretnék köszönetet mondani, mégpedig önnek, azért, hogy Lena Junos, illetve a többiek szabad lábon vannak, és ma itt lehetnek az ülésen. A későbbiekben köszönjük. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor most szavazzunk. Ö, javaslat tervezet, tudják miről van szó. Cyrus Wolski az előadó, nem tudom, hogy kíván-e valamit szólni a szavazás előtt, vagy a kivégzés előtt. Én mindenkit arra szorgalmaznék, hogy lelkesen szavazza ezt a javaslatot meg, hiszen Ukrajna megérdemli. Mármint a módosítókat. Schaffhauser az egyes és a kettes módosítót kitámogatja, ellene kiszavaz, tartózkodás, elutasítottuk, ki támogatja a jelentés, illetve a véleményt egészében, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, tehát megnyitottam a szavazást. Nem látom. Kérem, zárjuk le a szavazást. Tehát 42 3-6 arányban 42-en szavaztak mellette, tehát elfogadtuk a következő. A harmadik országok vízumkötelezettség alá eső állampolgára Észerius Volszki, illetve Mamikins jelentése következik Grúziáról. Ki támogatja az egyes és kettes módosítót, ellene ki szavaz, tartózkodás, elutasítottuk. Elektronikusan szavazunk az egészről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Megszavaztuk, 43 igennel, 3 tartózkodás, 5 ellenszavazat mellett köszönöm, és gratulálunk. Következik a koszovói jelentés, vagy lehet a javaslat itt Schaffhauser eh, úrt kitámogatja, ki szavaz a módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk az egészről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-7-6 arányban elfogadtuk. csak asszony, gratulálunk a jelentéshez, és megadom a szót. Én is köszönöm mindenkinek, hogy támogatták a véleményt. Én azért kértem szót, mert, mint tudják, a LIBE szakbizottság Fajoni asszony azt kérte, hogy az illetékes LIBE bizot, szakbizottságban halasszuk el a szavazást szeptemberre, és örülök, hogy a fő szakbizottság megtette az első lépést a vízum mentesség irányába Koszovó esetében. Ez az egyetlen egy ország a Nyugat-Balkánon, ahol az állampolgárok nem utazhattak szavaz, szabadon utazni, és ez azt hiszem, hogy egy nagyon jó üzenet a koszovói politikusoknak, kormánypártiaknak és ellenzékieknek, ugyanis így lehet biztosítani, hogy a szakbizottság, a LIBE és a plenáris majd a javukra szavazzon, illetve a tanács is támogassa ezt a javaslatot, tehát eh, a Koszovó-Montenegro közötti megállapodást eh, ratifikálják, és eh, én arra kérem, arra ösztönzöm a koszovóiakat, hogy ezt minél előbb tegyék meg. A koszovói kormánynak a korrupció és a szervezet bűnözés területén további erőfeszítéseket kell tennie. A parlament mindenféleképpen arra törekedett, hogy lépjünk előre, nyissuk meg a határokat a koszovóiak előtt, de a koszovóiaknak is meg kell ragadniuk a labdát, úgymond az ő térfelükön, és lehetővé kell tenni az ő részükről is azt, hogy a polgárai szabadon utazhassanak. Köszönöm szépen. A hatos napirendi pont. Köz, következik az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást követően. Sake asszony, illetve elnézést, Sávolt úr, Sake asszony az Inter részéről a felelős. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, elnök úr! Ez az egyik legérdekesebb munka, amit a parlamenti mandátumom során végeztem, és a képviselők, illetve mások is, akik figyelemmel kísérik ezt a munkát, igen erős érzéseket táplálnak Iránnal kapcsolatosan. Teheránban jártunk Mogherini asszony, főképviselő asszony felkérésére, mi is igyekeztünk szerepet játszani a bizalomépítésben, a politikai megállapodás kialakításában, és a parlament részéről mi is szerepet kívánunk kapni annak érdekében, hogy jobb kapcsolatokat építsünk ki Iránnal mindkét fél kölcsönös hasznára. Közösen együttműködünk önnel és, illetve Mogherini asszonyjal, a szolgálatával, annak érdekében, hogy ezt ki tudjuk alakítani a következő hetekben. Én a hétvégén visszautazom Iránba egy eszmecserére, és remélem, hogy ez a jelentés támogatni tudja majd az eddigi előre lépéseket a külügyi szolgálat részéről, illetve az egész Európai Unió részéről, és ez mérvadó lesz a következő időszakra nézve is. Én tudom, hogy igen erőteljes kritika létezik Iránban a parlamenttel szemben. A jelentésünkkel kapcsolatosan igyekedtünk egy olyan pozíciót kialakítani, amit nagy konszenzussal tud támogatni a parlament. Ezt a folyamatot azonban tovább kell folytatni, minden politikai csoport motivációját meg kell ismernünk, Úgyhogy igyekszünk a kapcsolatokat, a kívánt kapcsolatrendszert felvázolni, és én kérem, hogy mindenki alaposan olvassa el ezt a jelentést. Nyilvánvalóan nem tudunk hirtelen normális kapcsolatokat kialakítani, ez egy hosszabb időt vesz majd igénybe az elszigeteltséget követően, tehát a bizalomépítés egy nagyon óvatos diplomáciai tevékenységet feltételez, hogy a kölcsönös tisztelet kialakuljon, ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy mik a közös érdekeink, és azzal is tisztában kell lennünk, hogy hol vannak különbségek, különbözőségek, és ezeket úgy kell kezelni, hogy az előre lépés, az előre haladást ezek ne akadályozzák mindkét fél részéről. És ezért a szöveget úgy alakítottam ki, hogy lépésről lépésre haladjunk előre különböző szakpolitikai területeken, miközben azt is biztosítanunk kell, hogy az esetleges nézetkülönbségeket tiszteletben tartsuk. Remélem, hogy a szakbizottság többsége, illetve a parlament többsége ezt tudja majd támogatni. A jelentésben továbbá azt is kimondjuk, hogy a bizottság gond belül a külügyi szolgálatnál kialakult struktúrát támogassuk, és az EU egy delegációt nyisson meg Teheránban, és ez lehetővé tenni a parlament számára, hogy ezt megtegyük, illetve ezzel támogatást szerezünk a jelentés mellett is. Irán és az Európai Parlament közötti együttműködésen is dolgoznunk kell, az elnök, illetve az iráni delegáció javaslatot tett arra, hogy egy parlamenti párbeszédet folytassunk a terrorizmussal szembeni küzdelem kapcsán, és tárjuk fel, hogy a két fél milyen megközelítést alkalmaz ezen a területen. Ezt a jelentésben is hangsúlyozzuk, mint az egyik nagyon fontos lépést a parlamenti kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében. Ami az emberi jogok kérdését illeti, én az Emberi Jogi Albizottság aktív tagja vagyok, és korábban koordinátorként tevékenykedtem ezen a területen. És tudom, hogy ez a kérdés milyen szenvedélyeket vált ki. Nem akarnék egy olyan jelentést készíteni, ami túl pozitívan ítéli meg az emberi jogi kérdéseket, de minden esetre meg kell említeni az Iránban működő emberi jogi aktivistákat. Úgyhogy a tárgyaló felekkel majd ki kell alakítani, hogy mit mondunk ki ezen a területen, és ez befolyásolni fogja az Iránnak való kapcsolatainkat is. Az általam elkészített javaslatot kérem, hogy alaposan olvassák el. Itt viszonylag kevés kérdés lett fel a jelentés, de ezek olyan kérdések, ahol előre tudnánk lépni, és már meg is kezdődött az emberi jogok területén a párbeszéd, a halál büntetés kérdését is felvetettük, illetve az, a fiatalok kivégzésével kapcsolatos moratóriumot is felvetettük. Itt fontos, hogy Irán megfeleljen a nemzetközi kötelezettségeknek. Tehát ez az a terület, ahol előre tudnánk lépni. Egy második terület, amit részletezek a jelentésben, az azzal kapcsolatos, hogy a kivégzések 80%-a kábítószeres bűncselekményekkel kapcsolatos. Én az illetékes hatóságokkal tárgyaltam, és ők is tisztában vannak azzal, hogy ez, ezen a területen alkalmazott politikájuk nem működik, és erősíteni kell az együttműködést. Egy törvénytervezet is már napirenden van, úgyhogy Iránnal együtt tudnánk működni ezen a területen, és egyfajta puha vagy egy finom támogatást tudnánk adni, hogy a kábítószeres bűncselekmények kapcsán a fiatalok kivégzését szorítsák vissza, illetve szüntessék meg. Itt konkrét, konstruktív eredményeket várunk, és ehhez várom a támogatásukat. A kereskedelmi szakbizottsággal is megvitattunk a különböző gazdasági területen történő együttműködés és itt például azt mondjuk, hogy támogatjuk azt a folyamatot, ami előbb-utóbb azt eredményezheti, hogy Irán csatlakozzon a WTO-hoz, Egyelőre még csak a kezdeti szakaszban van ez a folyamat, de minden esetre itt több lépésről van szó, és nagyon fontos, hogy megkezdődik ez a folyamat, nyilván ez egy hosszadalmas folyamat lesz, meg kell teremteni a piacot, a piacokat ki kell alakítani, vissza kell szorítani a korrupciót, a befektetők bizalmát ki kell építeni, úgyhogy úgy érzem, hogyha már most kitűzzük ezt a végcélt, eh, és a bizalom erősítés eh, is eh, előtérbe helyezzük, ez mindenféleképpen eredményes lehet. Az USA bank szektorra vonatkozó szankcióját is megemlítjük. 15 tagállam küldött kereskedelmi delegációt már Iránba a megállapodás megkötése óta, és ezek már megalapozhatják az üzleti körök számára a terepet, illetve a kapcsolatok építését. Az Egyesült Államok azonban területi szankciókat alkalmaz. Kerry külügyminiszter közösen majd Mogherini asszonyal egy nyilatkozatot fog tenni, ami nyilván a jelentésben is fog szerepelni. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, itt a minőségről és a mennyiségről is említést teszek, ami a beruházásokat illeti. A szankciók megszüntetését követően fontos, hogy mérjük a beruházások mértékét, és hogy ez milyen hatást gyakorol a gazdaságra illetve az Iránnal kapcsolatos kapcsolatokra. A következő rész az EU különböző ágazati együttműködéséről szól. A jelentés nem a nukleáris megállapodást kívánja átírni, Teheránban lehet, hogy vannak olyan hangok, amelyek szeretnék ezt a megállapodást eh, átírni, de ezek kisebbséget képviselnek. Az Európai Parlament esetében is kisebbségről beszélünk, akik erre törekednek. Tehát még egyszer, a jelentés nem egy nagyon részletes elemzése a nukleáris megállapodásnak, ez Mogherini asszony, illetve csapatának a feladata. Az energia, a megújuló energia, a nukleáris energia biztonsága, a menekült áradat kezelése, a technológia, az egyetemek, az oktatás, a, az irá, a tapasztalatcsere, ezek mind olyan területek, amelyet az átlag emberek Európában, illetve Iránban is képviselni tudnak, illetve azonosulni tudnak. A főképviselőasszony, illetve az iráni külügyminisztérium közötti tárgyalás alapján készült a közelmúltban egy közlemény. A jelentés utolsó része pedig a az ország regionális szerepével foglalkozik. Én egyetértek Brók abban, és nem leplezem azt, hogy a fő motivációm ezzel a jelentéssel az, hogyha be tudjuk vonni és konstruktív módon Iránt, akkor egy komoly hatást tudunk gyakorolni a térség konfliktus helyzetére, gondolok itt Libiára vagy Jordániára. Természetesen ez messze van még attól, hogy azt mondjuk, hogy csak Iránra egyezzük ki ezt a jelentést. Nyilvánvalóan ezzel nem feltétlenül ért mindenki egyet, hogy a konfliktust ezzel meg tudjuk oldani, de azzal, hogyha Iránt le tudjuk ültetni a tárgyalóasztalhoz, ez mindenféleképpen lehetőség ahhoz, hogy a regionális konfliktusokban elő tudjunk, előre tudjunk lépni. Itt a teremben azt hiszem, hogy többen büszkék lehetünk az eddig elértekre. Én támogatom a két állami <clears throat> megoldást, és a frakcióm is ezt az álláspontot képviseli. A jelentést óvatosan kell megírni a tekintetben, hogy a béke és a nyugalom minden, a térség minden ország munkának bevonásával érhető csak el. Itt a zsidók közösségeket is értem ez alatt, őket is meg kell szólítani. Tehát nagyon körültekintően kell ezt a részt kidolgozni, ami a palesztin kérdést illeti, ahhoz, hogy konszenzus tudja támogatni majd a jelentést. Itt különböző támadások vagy kritikák is érték a szöveget, de igyekeztem a jelentés esetleges kényes elemeit önök elé tárni, és természetesen én nagy érdeklődéssel hallgatom majd a különböző tagok véleményét, igyekszem majd ezeket konstruktívan beépíteni a jelentésbe, annak érdekében, hogy az iráni látogatásomat megfelelően elő tudjam készíteni. Köszönöm szépen, valóban nagyon fontos szövetségesünké válhat. Én Préden úrnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Howard kollégának a prezentációért, illetve azért, hogy érdeklődést mutat a kérdés iránt. Természetesen az Iránnal kapcsolatos stratégiánk a nukleáris megállapodást követően rendkívül fontos. Ismerem a gazdasági, kereskedelmi érveket, illetve a háttérben álló elképzeléseket, a geopolitikai kérdéseket figyelembe vettük, illetve figyelembe vesszük akkor, amikor az országa való kapcsolatunkat ápoljuk. Szerintem azért óvatosabbnak kell lennünk. kollégánk eléggé szenvedélyes ebben a témában. A nukleáris megállapodás témájáról már beszéltünk mint egy, egy évvel ezelőtt, és azt mondtuk, hogy az emberi jogok területén reformokat kell végrehajtania ennek az országnak. Tehát egy, egy évvel ezelőtti helyzetről beszélek, de ehhez képest a mostani helyzet csak rosszabbodott. 2015-ben a kivégzések száma 27 évre visszamenőleg a legmagasabb. Ezen kívül a nők jogai, jogai sérülnek, a, reli, a vallási kisebbségek jogai nem érvényesülnek, és így tovább. Richard um, emberi jogi kérdésekben jelentéstevő volt, ezt nagyon fontosnak tartom. Aztán, ami az ötös bekezdést illeti nem értek egyet a büntetése kapcsolatos megjegyzésekkel. Itt azt hiszem, hogy eltérő a véleményünk és a halálbüntetés kapcsolatos elképzeléseink központi szerepet töltenek be, erre mindenképpen föl kell hívni a figyelmet. Aztán, ami a hetes bekezdést illeti, itt a partnerségről, illetve az együttműködési megállapodásról van szó, aztán bizonyos eh, eh, vízumkönnyítésről egy későbbi bekezdésben. Szerintem itt is föl kellene hívni a figyelmet az emberi jogok tiszteletben tartására. Meggyőződésem az, hogy eh, nem szabad vakon eljárni, nem szabad vakon előre haladni a nukleáris kérdések miatt, hanem azt szeretném, hogy konkrétan javuljon a helyzet, az emberi jogi helyzet, és ezért szeretném, hogy egy kicsit jobban egyensúlyba kerülne ez a jelentés. Tehát az emberi jogokat jobban kellene érvényesíteni. Ennek kapcsán több módosítót nyújtottam be. A szocialistákkal többször felvettük a kapcsolatot ebben a témában. Mindig Szaudarábiával vagyunk kritikusak, és általában nagyon pozitív hangot ütünk meg az irániakkal kapcsolatban, pedig szerintem itt az iráni síták kérdése is érvényesülni kell. Elnök, igen. 9 órakor jön Magerini asszony, tehát kicsit rövidebbre kell fogni a felszólalásunkat, még tizen kértek szót. És akkor Licórnak adom meg a szót. Egy percen belül fogok szólni. Préda úr, Richard, köszönöm szépen a felszólalásokat. Köszönöm szépen, hogy a halálbüntetés kérdését felvetették. Több ezren több ezer embert érintett ez a tavalyi év során Iránban, tehát valóban nagyon fontos, hogy hogy ezt a kérdést fölvessük, hiszen ez érinti az újságírókat, illetve a Németország irániakat is. Köszönöm, Ternok úr. Mrs. Fortiga. Fortiga asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, én két kérdést szeretnék megfogalmazni. Az első, a kivégzések. Itt nem csak a kivégzések számáról van szó, hanem en az egész dinamikájáról. Még a mérsékelt, úgynevezett mérsékelt rezsim alatt is azt látjuk, hogy a kivégzések száma jelentős mértékben növekedett, ez pedig egy súlyos probléma véleményem szerint. Második megjegyzésem. A regionális biztonság. Mi Irán szerepe Assad támogatásában ön szerint? Hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a szíriai válság megoldást találjon? Aztán a terrorizmus elleni harcban betöltött szerepe, illetve a Hamas és más hasonló szervezetekhez való hozzáállás kérdése. Felmerül a kérdés, hogy Irán mennyiben hajlandó kapcsolatban lépni velünk a terrorizmus elleni harcban. Köszönöm, Seki asszony, köszönöm. Richard, köszönöm szépen a méreható munkát. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy elég későn reagálunk a nukleáris megállapodásra, de hát jobb későn, mint soha. Én a kereskedelmi kérdésekkel az INTA, INTA keretén belül foglalkozom, tehát itt most nem szeretnék erre kitérni, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a parlament eh, ne legyen naív akkor, amikor eh, egy szélesebb körű rendszert alakít ki Iránnal kapcsolatban. A kemény vonalasok és a reformisták között nézeteltérés van, illetve különbségek. Szerintem az emberi jogokat, a demokrácia hiányát, illetve a szabad választások hiányát kell kiemelnünk, valamint a korrupció magas mértékét, a a megfelelő piaci körülmények hiányát, az Assad rendszer támogatását, hiszen Assad továbbra is saját népét bombázza. Három látogatást tettünk Iránba a szakbizottság keretében, és azt hiszem, hogy ott is egyértelművé vált, hogy mennyire mély ez a probléma egyrészt, másrészt pedig mennyire fontos és szükséges az, hogy az emberi tőkére összpontosítsunk, hiszen ez a legnagyobb tőkéje ennek az országnak, magasan képzett lakossággal, amely készen áll arra, hogy kapcsolatba lépjen és újra kapcsolatba lépjen a világgal. Mégis ők fizetik meg az árát a jelenlegi helyzetnek. Látjuk, hogy mi a helyzet az online szabadsággal, a szólásszabadsággal, a sajtószabadsággal és a női jogaival. Nagyon súlyos uh, problémák ezek több területen együttműködésre látok lehetőséget, például az energiaügyi kérdésekben. Én azt látom tehát, hogy összességben vannak lehetőségeink, és vannak nagyon súlyos problémák. Fontos, hogy reálisan, valóságszerűen közelítsük meg a kérdést, és ne legyünk naívak. Köszönöm elnök úr a szót. A múlt júliusi megállapodás és a szankciók feloldása. Egy kicsit kiemelték iránt az elszigeteltségből, és egy konstruktív szerepet találhatna magának most Irán globális politikában, a nemzetközi gazdaságban, kereskedelemben. Ilyen értelemben, ilyen szempontból Irán részvétele a konfliktus rendezésben jó is lehet, ezt figyelni kell, hogy mi történik. Ugyanakkor sok helyi feszültség a vallási ellenségeskedésnek hátterében ott van maga Irán is. És Irán ellen nagyon sok a averzió van, de segítenünk kell nekünk is abban, hogy a felek között a bizalom helyreálljon, a párbeszéd létrejöjjön, folytatódjon, és a parlamentnek lehetne egy eh, kohéziós eh, szerepe ebben. Köszönöm szépen a jelentést, ez egy nagyon jól megért kiegyensúlyozott szöveg, foglalkozik valamennyi irannal kapcsolatos kihívással. Ugyanakkor Szerintem kevés benne az emberek, nők jogaira való kitétel elvárás. Legyünk konstruktívak, de fejezzük is ki a véleményünket, anélkül persze, hogy bele akarnánk avatkozni egy ország belügyeibe. Általános emberi nemzetközi jogok számonkérése Iránon nem tartozik a beleavatkozás körébe. A nemzetközi normák, elvek mellett ki kell állnunk. Köszönöm a szót. Először is köszönöm úrnak a szöveget. Ahogy már elhangzott, nagyon sok fontos aspektusát tartalmazza a problémakörnek de a frakcióm nevében szeretnék, és gondolom ez természetes módosítókat benyújtani. Mi támogatjuk az Iránnal való szorosabb együttműködést, például a környezetvédelem, környezeti technológiák területén. Itt szerintem sok perspektívája lenne az együttműködésnek, és a egyes iráni tavak kapcsán felmerült problémákban az Európai Unió segíthetne. Aztán koncepcionálisan is Iránnak át kéne állnia egy más környezeti politikára, ami a jogbiztonságot, emberi jogokat illeti, itt is egyértelműben kell fogalmazni. Irán Európához fűződő viszonyában érezhető némi változás. Először teljesen elutasító volt az irániak hozzáállása, amikor az emberi jogokat szóba hoztuk. Újabban ez nem ennyire elutasító, szabadon lehet erről beszélni, és ez mindkét félnek érdeke, és számos előnyel járhat mindkét félnek, hogyha ezen az úton elindulunk. Tehát várom az együttműködést a kollégákkal, és ha egy okos jelentést írunk, akkor azt büszkén vállalom én is. Elnök úr, köszönöm a szót. Lengyelül beszélnék, ha megengedik. Hogy pontosabban tudjam kifejteni, mint mondani akarok. Az iszlám világban új egyensúly van kialakulóban. A síta kisebbség, továbbra is kisebbség, de ha Irán vállalja, amit kérünk tőle, akkor lehet, hogy, hogy a szuniták nem csak Iránt fogják utálni, ahogy eddig, hanem minket is, és ez akár még romthat is a helyzeten és előfordulhat, bár nem sajnálom az Assad rezsimet, hogy alaviták százezerei fognak akkor Európába menekülni, a másik oldal. Köszönöm a szót. Köszönöm Richard Howittnak a jelentést. Jó a szöveg, jó megközelítést alkalmaz. nem fekete-fehéren próbálja beállítani a helyzetet, minden vagy semmi alapon, hanem árnyalatokat is ismer. Irán nem párja ország, hanem is tökéletes hely. Együttműködés igenis lehetséges a felek között, de körültekintően kell ezt kiépíteni. És feltételé kell tenni az, a nukleáris megalapodás teljes körű végrehajtását. És ugyancsak körültekintőeknek kell lennünk, hogy mennyiben hagyjuk, vagy járulunk magunk is ehhez hozzá, hogy a térség elmilitarizálódjon, a balisztikus rakéták témájában határozott álláspontot kell képviselnünk, és Szíria kapcsán pedig nagyon tekintően kell eljárni. Iránnak van helye a tárgyaló asztalnál, a szír helyzet Irán nélkül nem lehet megtárgyalni, de túl sok teret sem szabad adni az iráni elvárásoknak, érdekeknek. Eddig Irán nem volt túlzottan konstruktív ebben a ö, tárgyaló munkacsoportban. Legyünk nyitottak, de legyünk körültekintőek is. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm Richard hozzájárulását. Vigyáznunk kell arra, hogy, hogy Iránnal a kapcsolatunk egészséges maradjon, és pozitívan alakuljon. Engem is nagyon foglalkoztat Szíria kérdése. Iránnak pozitív szerepet is lehetne szánni ebben a béke folyamatban, de könnyen kicsúszhat a dolog a sínből, sínről letérhet, és annyi a szektáriánus erőszak a, a környéken, hogy nem biztos, hogy mi képesek leszünk menedzselni ezeket az ellentéteket. Ezek bármikor eszkalálódhatnak, és egész Európának nincs annyi ereje, hogy ezt megakadályozza. Bár nyilván ezen kell lennünk. Ami az emberi jogokat illeti, én teljesen egyetértek azzal, amit Richard mond és ír. Üdvözlöm az általa felvázolt megközelítést, de nagyon koherenseknek kell akkor lennünk, mert nagyon könnyen vádérhet minket, hogy kettős mércét alkalmazunk. Tehát együttműködés legyen, de legyen ebben mindig nagyon határozott és erős az európai elvárások képviselete. Meszerics úr kap szót. Köszönöm. Két rövid gondolat. Köszönöm az előadónak a szöveget, nagyon jó az Iránnal kapcsolatos szöveg, és hálás vagyok Préda úrnak is, azért, mert a térségben az emberi jogokat kitartóan támogatja, és reméljük, hogy a térség kitágított a térségben is ugyanezt fogja tenni. Javasolni szeretném, sőt módosítót is benyújtanék annak érdekében, hogy az EU állandó delegációt működtessen Iránban. Nem lehet úgy együttműködést folytatni, hogyha nincsen képviseletünk. Gondolkozzanak evezem. Nem halljuk az elnök urat. Nincs bekapcsolva a mikrofonja. Elnök úr, mivel kevés az időnk, az előadónak ne adjon túl sok időt, mert akkor nem jut a felszólalóknak. A jelentés szerintem nem eléggé kiegyensúlyozott. Egyfelől érték alapú is akar lenni, másfelől pragmatikus is, kemény és soft. Iránnal kapcsolatban az emberi jogok és demokrácia területén, és szerintem az Irán-EU kapcsolatokat megterheti, hogyha Iránt úgy vonjuk felelősségre, ahogyan itt a szövegben szerepel, és azzal vádoljuk, hogy nem kölcsönös ö, a nyitás, és teokratikus rezsimnek állítja be a szöveget, a szöveg iránt, és a Hezbollah támogatását valami ördögi dolognak tartja. Az parlament kapcsolatai Iránnal azt igénylik, hogy egy nyílt folyamatban megvitassuk a emberi jogok megsértését. A vezetők tanácsa 60%-át a képviselőjelölteknek eleve kiszűrte az utóbbi választások során. Itt nincs szó demokráciáról. És a halálbüntetés is ö, súlyos probléma. Több mint 2000 kivégzés volt Iránban az utóbbi öt évben. Ezzel Irán ö, az egyik legtöbb embert kivégző ország, és különös probléma, hogy fiatalkorúakat is kivégeznek. Most hogy lehet akkor ezek után azt mondani, hogy a közös és nemzetközi értékek alapján működik az együttműködés? Ahmed Shahid, aki az ENSZ-nek az iráni megfigyelője volt, küldöttje volt, és ő azt mondta, hogy az emberi jogi helyzet romlott Iránban. A jelentés, idézek, támogatja Irán VTO tagságát, de a jelentés semmit nem mond arról, hogy az al és az egyéb forradalmi brigád és egyéb fegyveres csoportok milyen módon kontrollálják az iráni gazdaságot az, a rezsim. A szír katasztrófához aktívan és negatív módon járult hozzá, és továbbra is fenntartja Izrael megsemmisítésének szándékát. Tehát ezzel az Iránnal akarunk tárgyalni? Köszönöm szépen. Elnök úr. A kínai népköztársaság felelős a nagyszámú kivégzésekért, ugyanakkor egy főre esően majdnem ezer főt végeztek Iránban nyilvánosan. a legnépszerűbb úgymond módszer az építé, építkezési darúkon történő kivégzés, mert ezt jó messziről lehet látni. Tehát én a jelentéstevőnek azt szeretném mondani, hogy szerintem is kiegyensúlyozatlan ez a jelentés, és olyan módosítókat fogok benyújtani, amelyel ezen segíteni tudunk. Lehet, hogy Irán stabilizáló tényező lehet a térségben, egy óráig lehet benyújtani 14-én a módosítókat, úgyhogy még van időnk. Köszönöm szépen. Howard jelentés tervezetét. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos egyrésztről, hogy kihasználjuk az összes lehetőséget, amit az együttműködés kínál és itt az összes szempontot nagyon jól bemutattad. Itt különösen az EU állandó delegáció megnyitását említed, de szeretném megismételni, amit már mások is említettek, a kiegyensúlyozottsággal kapcsolatosan Körülbelül 15 évvel ezelőtti időre emlékeztet ez a jelentés, amikor nagyon hasonló volt az helyzet. Katami volt akkor az elnök, eh, Majalis reform, és eh, egy eh, óvatos, nyitási hangulat uralkodott akkor is. Aztán láttuk, hogy hogyan változtak a dolgok. 2004 ben már a reformjelöltek nem rúgtak labdába, és voltak olyan kollégák, akik már égségsztrájkot sem folytathattak. És meg kellene említeni talán a formális és az informális struktúrák közötti különbséget. Formálisan van alkotmány, van elnök, de ugyanakkor viszont vannak olyanok, akik teljesen bizonytalanságban vannak, és a gazdaság területén is a Bonnia struktúra különböző több száz vallási csoport létezik, Úgyhogy ezeken a területeken is döntenünk kell. azt hiszem, hogy az ország egyelőre nem alkalmas arra, hogy a WTO felvegye Úgyhogy ezeket a dolgokat is meg kellene vitatni Iránnal kapcsolatosan, illetve utalni erre a jelentésben. Köszönöm. Nagyon egyetértek Préda és Sáke kollégák álláspontjával, és én nagyra méltányolom Richard megköt megközelítését, igen, tapasztalt a térséget illetően, de Egyelőre azt hiszem, hogy nem szabad elkapkodni a dolgokat, őrizzük meg a nyugalmunkat. Irán nem normális partner a mi megközelítésünk szerint, ugyanis ez a rendszer nem változott, és ez tény. És az USA külügyminisztériuma egy jelentést készített múlt hónapban a nemzetközi terrorizmusról, és eh, megállapította, hogy Irán az egyik fő támogatója a nemzetközi terrorizmusnak. Szerintem az alapvető megközelítés eh, az kell, hogy legyen, hogy az emberi jogok területén, illetve a nukleáris megalapodás eh, feltételeinek a teljesítése kell az alapfeltételnek lenni, ami a bizalomépítést illeti. Egyelőre az iráni fél lépései nem túl, tűnnek túl hitelesnek. Az ötös bekezdés szerint erőteljesen elítérjük Bahreint a halálbüntetés bevezetése kapcsán. Itt, ha kettős mércére akarunk példát mondani, akkor ez az ötös bekezdés példa erre ugyanis itt elég különböző megközelítést alkalmaz az EU Iránnal kapcsolatosan. A kábítószer csempészek esetében a halálbüntetés elítélése, ez szerintem egy tipikus propaganda lépés egy totalitárius rezsim részéről. És Iránnak meg kell felelnie a pénzügyi akció task force elvárásainak. Lesznek majd módosításaim, és remélem, hogy továbbra is eredményesen együtt tudunk majd működni a jelentéstevővel. Az elnök úr a nép párt részéről én lennék az árnyék jelentéstevő. Először is az európai részről azt kell tennünk, hogy az eddigi megállapodás teljesüljön mindkét fél részéről. És itt nem lehetnek más megfontolások, ami ezt akadályozná. A bizalom erősítő intézkedések nagyon fontosak, és szükséges bizonyos ellenőrzést is gyakorolnunk. Igaz, hogy a térség válságának megoldása az álháborúk visszaszorítása feltételezi Irán szerepét. Tehát Irán be kell vonni minden háborús konfliktusba, konfliktus megoldásába a térségben. És ezek a problémák csak akkor oldhatók meg, ha Irán is konstruktív szerepet kap. És ez Szaudi-Arábiára és vonatkozik, ami pont az ellenkező oldalon van. Ha ez nem működik, akkor ennek igen súlyos következményei lesznek ránk nézve. Az iráni vitát én úgy látom, hogy ott nem feltétlenül erősödött meg a szerepünk, hogyha túl gyorsan lépünk. A konstruktív nyitottságot kell mutatnunk, de ugyanakkor ennek a az érdemeit is tisztán kell látni, mert egyébként félre értik ezt a nyitottságot. Ha a német gazdasági miniszter veszem, aki három nappal a megállapodás aláírását követe, követően, mint egy versenyfutásba kezdett volna. Nem tudom, hogy ez más is összevette, de ezzel tisztában kell lennünk. Ugyanakkor azt is le kell szögezni, hogy ez egy ketté osztott ország. A vallási rész, illetve két megosztott politikai részről kell beszélnünk. A vallási rész, Nima, aki a ruani elnök és mások megválasztása révén a politikai rész egy nagy nyitottságot mutat, és tisztában van azzal, hogy együttműködésre van szükség, hanem akarja elveszíteni a lakosság támogatását, illetve a jól képzett szakembereket, különösen fiatalokat. Tehát ehhez a stabilizációra mindenféleképpen szükség van. Ugyanakkor itt lehetőség nyílt hogy ott nem építenek atombombát. És megállapodás van arról is, hogy a, ha a nukleáris területen nem felel meg az elvárásoknak, a követelményeknek, akkor a szankciók ismét érvényesülnek. Tehát a helyzet nagyon gyorsan megfordulhat. Éppen ezért ezt az eszközt tárat mindenféleképpen szem előtt kell tartanunk, de arra kell törekednünk, hogy észszerű fejlődés történjen lépésről lépésre, előre haladjunk, és remél, hogy, reméljük, hogy idén erre sor kerül, a, és a régió pozitív irányban fog fejlődni. Ami a lakosság hozzáállását illeti. Itt a teokrácia akadályozhatja reformokat, és minden esetre a választások reményre adnak okot. Viszont nem mindenki jelöltethette magát. És gyakorlatilag a teokrácia akadályozta meg, hogy bizonyos személyeket jelölhessenek. Nem engedélyeztek bizonyos jelölteket. Tehát ezt is figyelembe kell venni a pozitívumok és a negatívumok kapcsán. Richard Na, ezt figyelembe kell vennie, de nem szabad, hogy ezeket szem előtt tévesszük. Mi ott voltunk, megállapodást kötöttünk, a választásokra is küldtünk megfigyelőket, és reméljük, hogy a meghívásunk egy új parlament részéről, illetve az új parlament számára megvalósul, el tudnak jönni Strasbourgba, de egy félreértést el kell oszlatni. És nagyon fontos, hogy a megfelelő sorrendet tartsuk és akkor megadom a jelentéstevőnek még a szót. Az a hát Mr. Jurik hát ez a Jurik úr jelentkezett még. Dziękuję bardzo. Nasze... Köszönöm szépen. A mai vita a halálbüntetéssel foglalkozott főleg, illetve azzal elég sok időt töltött feleslegesen. Ennek a jelentésnek arra kellene összpontosítania, amely egy megalapozott félelem Izrael részéről. Ez pedig egy biztonsági probléma. Nagyon fontos, hogy Irán ne legyen az antiszemita propaganda forrása. Meg kell győződnünk arra is, hogy Bármely jelentés, amely a régió biztonságával foglalkozik, nyilvánvalóvá kell, hogy tegye azt, hogy Iránnak jó hiszeműen kell eljárnia. Az, e- a jelentésünknek tehát egyértelműen kell fogalmaznia, nem csak utalgatni erre, hanem explicit formában kimondani a dolgokat. Nincs okunk arra, hogy ne hallassuk a hangunkat. Nagyon sok kérdés merül fel, például az ISIS térnyerése, és ebben a tekintetben Irán ellensúlyt adhat. Természetesen vannak problémák. Barátaink nehéz helyzetbe kerülhetnek, veszélybe, és ezeket a problémákat meg kell előzni. E sprawiedliwe, respektować naturalne prawa ludzkie, po drugie wykonywane z umiarem. Először is mindent a nevén kell nevezni, ami a halálbüntetést illeti, tiszteletben kell tartani a törvényeket. Azonban tartsuk észben azt, hogy az Egyesült Államokban is létezik halálbüntetés, mégsem kritizáljuk az usa ezért. Vagy nem ugyanolyan formában. Ezért összpontosítsunk azokra a dolgokra, amelyek az emberi életet veszélyeztetik, ez pedig Irán, Izraelhez való viszonyulása, illetve a Hezbollah szerepe. Ne térjünk ki másodlagos kérdésekre. És még valami. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a szíriai háborúban Irán szerepe megerősödött. Azonban ehhez az elhúzódó háborúhoz mi is hozzájárultunk, ugyanúgy, mint Oroszország. Köszönöm. Egyértelmű nyilatkozatot tettem Izrael kapcsán, remélem, hogy ezt mindenki hallotta. Mivel megérkezett a fő képviselő asszony, ezért nagyon gyorsan fogom elmondani a véleményet. Preda úr, nagyon óvatosan fogalmaztam a szövegben. Itt legitim biztonsági kérdésekről van szó, új regionális biztonsági stratégiáról, ahol a GCC, illetve Irán biztonsági érdekei is érvényesülnek. Ezen kívül Khan úr véleményéhez csatlakoznék, a helyzet súlyosbodását meg kell akadályozni, a szektarinizmus meg kell akadályozni, tudjuk, hogy ez nem szabad hozzájárulnunk, hanem inkább vissza kell azt szorítani. A szöveget tehát ilyen formában, ilyen szellemiségben írtam meg, nem Szaudi-Arábia ellenes, és nem is Irán ellenes jelentés ez, hanem békepárti jelentés. Kérem, hogy Preda urat, hogy ezt olvassa át ilyen szemmel is. Nem arról van szó, hogy valaki ott ül Teheránban, és akkor különböző intézkedéseket hoz. Nem tudom, hogy Libanonban, ahol életüket veszítik el az emberek napi szinten, Természetesen fontos a, a, a szíriai kapcsolat, de nagyon fontos a Daesh-el, Daesh-hez való viszonyulás is. Azt hiszem, hogy ezt az ülésen kívül majd még meg kell beszélnünk. Sáke asszony nagyon őszintén érdeklődik ezzel, ezen kérdések iránt. Nos, választások voltak, és ugye mindenki itt félbeszakítja magát a hozzászóló. Elnézést kérek, hogy hátrafordultam, és nem hallatszott a hangom, csak szeretnék ránézni arra, akivel beszélek. Némi késlekedéssel kell számolnunk. Hangsúlyoznom kell, hogy itt az EU-Irán kapcsolatok stratégiájáról van szó, nem pedig a nukleáris megállapodásról Ugye Mogherini asszony segítségével megszületett már ezzel kapcsolatban az állásfoglalás. Itt egy hosszú távú stratégiáról van szó, egy hosszú távú megközelítésről. Ami pedig a reformisták és a kemény vonalasok kérdését illeti, nagyon sok pragmatikus hozzáállás is van. Amikor Szárjuszowski úr azt mondja, hogy ez egy csoda, vagy hogy hát egy illúzió. Nos, szerintem ez nem egy mirázs, nem egy illúzió, hanem egy lehetőség. Természetesen a lehetőség mellett fontos az is, hogy reálisan gondolkodjunk. Kérem úr hangsúlyozta, hogy legyenek előfeltételek például az emberi jogok és az alapvető jogok. Én ezzel nem értek egyet. A különböző frakciókban lefolytattuk már ezeket a vitákat. Nagyon fontos, hogy ebben jelentésben egységet és egyensúlyt képviselj. July we have the deadline for amendments. A módosítók benyújtási határideje július. Most a hetedik napi rendi pontra térünk rá. Lehetőségünk nyílt ma. A a nukleáris proliferációs egyezmény 20. évfordulója alkalmából hogy eszmet cserét folytassunk főképviselőasszonyjal. 164 ország ratifikálta ezt a szerződést, és 85 országban zajlanak ellenőrzések a szerződés jegyében. Észak-Korea eközben továbbra is ellenőrizetlenül atomkísérleteket hajt végre. Tehát a szerződésnek még mindig megvan az a gyengesége, hogy nem mindenki írt alá, és nem mindenki tartja magát hozzá. Hiába lenne tilos a nukleáris fegyverek szaporítása. Most éppen Iránról beszéltünk, köszönöm Frederika hogy eh, ebben az ügyben az EU is komolyan lépett föl. Egy biztos, hogy eh, az atomfegyverek terjedésének eh, korlátot kell szabni, és mindig emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ezen a területen soha nem lehet eléggé aktívan fellépni. Örülök annak, hogy nem csak eljött hozzánk ma a lelnök asszony és a főképviselő asszony, hanem hogy magával hozott egy szakértőt is, akit külön köszöntök, és gratulálok kiváló munkájához az iráni EU tárgyalások keretében. Tíz órakor legkésőbb a főképviselőasszonynak át kell menni a plenárisra, tehát 50 percünk van. Szegúrnak adok szót. a parancsolja. Majd a főképviselő asszony után. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt lehetek. És különösen Zeba úr jelenlétének örülök. Együtt jártunk Bécsben, ott ünnepeltük a 20. évfordulóját a nukleáris fegyverek terjedését megakadályozó szerződés 20. évfordulójának. Reméljük, hogy a következő 20 év ugyanebben a trendben, irányban halad majd, és a szerződés egyre jobban érvényesül a világban. Köszönöm elnök úrnak, hogy lehetőséget ad erre az eszmecserére az AFET bizottságban, hiszen a parlamentnek világos egyértelmű szerepe van ebben a folyamatban. Tehát jó, hogy most egyeztetünk. Köszönöm Liszina úrnak, barátomnak, amit eddig is végzett ezen a területen. Ő a téma szaktekintéje, és nagyon jó volt az együttműködésünk. Ezt előre szerettem volna bocsátani már akkor sokat segített nekem, amikor még nem a jelenlegi posztomon szolgáltam. Nélkülözhetetlen is nagyon értékes volt a segítsége. A CTBTO szerződés, amely 96-ban írodott alá, nagyon fontos mérföldkő volt, ugyan sajnos most sem érvényesült teljes körülön, de nagyon nagy jelentősége volt és hatása a világra. Ebben az utóbbi húsz évben abban a legtöbb ország a világnak egyetért, hogy az atomfegyverek szaporodását meg kell akadályozni. A CTBTO hatékony szervezet, globális monitoringot végez a világban, hiszen egyetlen egy ország, ország sem lenne erre egyébként képes, hogy ezeket az adatokat megszerezze és értelmezze, összevesse más adatokkal. Tehát a rendszer nagyon magas szintű, jól működő, és a legkülönbözőbb országok működnek együtt benne, és mintegy 85 százalékos a megvalósulása a belefoglalt terveknek. Megint csak e tekintetben is köszönettel tartozom a kollega úrnak. Van egy technikai vonatkozása is a nemzetközi együttműködésnek. A szakértők Iránból és Izraelből, Oroszországból és az USA-ból ülnek gyakran asztalhoz, és ez nagyszerű, hogy a közös erőfeszítések érdekében intézkedéseket hozzanak, és a kapacitásépítés, a, az eszmesere a lehető legmagasabb szinten és legglobálisabb szinten folyik. Az Európai Unió is fontos szereplő ebben. Az Európai Unió mindig is támogatta ezt a munkát, és a jövőben is támogatni fogja. Valamennyi tagállamunk aláírta a szerződést, és azon dolgozzunk, hogy elérjük azokat az országokat, mert hát még mindig vannak ilyenek, amelyek még nem ratifikálták a szöveget. Ezt a munkát a 28-ak koordinált módon végzik az EU-val közösen. Pénzeink is vannak, amelyek erre elkölthetők, 18,5 millió euró és a technikai eszmecsere kooperáció is működik. A függelék két lépcsőben jött létre. Az egyik függelék az univerzális jellegre vonatkozik, a másik pedig a hatályba léptetésre. Koordinált módon jártunk el még a WTO-val is együttműködve, és a regionális szempontokra is tekintettel, némelyik ezek közül többen itt utaltak az előbb. A fő cél a globális biztonság, a polgárok biztonsága és a verifikálhatósága annak, hogy a szerződést ki hogyan tartja be. A kettes függelékhez tartozó országok parlamentjeire utalnék röviden. Én magam is nemzeti parlamenti képviselő is voltam vagyok, és pontosan tudom, hogy a nemzeti parlamentek bevonása nagyon fontos. Mert a ratifikáció végül is általában a parlamentek kezében van, legalábbis a demokratikus országokban, és ezért ezeket a parlamenteket kell bevonnunk, megkeresnünk, ha eredményeket akarunk elérni. Nélkülük lehetetlen a konszenzus teremtés. És nyilván az Európai Parlamentnek is fontos szerepe van abban, hogy ezt támogassa, a hálózatos működést fenntartsa, javítsa a koordinációval és az ösztönzéssel együtt, és az egyes nemzeti parlamentek megkeresésé révén, különösen a kettes függelékhez tartozó országok vonatkozásában. A CTBTO nagyra értékeli az Európai Parlament munkáját, és számít is rá a jövőben is, megvannak a struktúráink, a pénzeink, ennek a tevékenységnek a folytatására igyekezünk minél több szereplőt elérni a világban. A civil szervezetekkel fűzzük szorosabbra az együttműködésünket, és ahogy mondtam, elsősorban nemzeti parlamentekkel tegyük ugyanezt, és ha ez sikeres, akkor hatékony, erős hálózatban fogunk működni. A regionális dimenziót ígértem, hogy szólok még. Ez geopolitikai értelemben egy igen érdekes kérdés. Az egyidejű ratifikáció több ország által nagyon jó dobbantó deszka lehet egyes régiók belépéséhez. Tehát jó lenne, hogyha India és Pakisztán például egyszerre írnák alá a szerződést, ez komoly politikai üzenettel bírna, és Egyiptom és Izrael is. amely révén nőhetne a bizalom a térségben, a közelkeleten, és megnyugtathatnák a felek egymást arról, hogy a súlyos válságokkal küzdő közelkeleti térségben szóba sem jön a nukleáris fegyverek bevetése. Ez persze egy körforgásos, ciklikus dolog. Lehet várni a regionális konfliktusok csendesedését, míg lépéseket teszünk, vagy lehet lépéseket tenni, megegyezni, hogy a regionális konfliktusok enyhüljenek. Én az utóbbi megközelítés híve vagyok, és ha így járunk el, akkor a legsúlyosabb válságtól szenvedő régiókban is eredményeket lehet elérni. Itt akkor most befejezném, és várom a szoros együttműködést önökkel, és még egyszer köszönöm kollégámnak, hogy érdemi módon segített megünnepelni ezt a 20 éves évfordulót új tartalmak feltárásával. Köszönöm. Mikrofon nincs bekapcsolva. Szeptember elején a parlamentekkel megkezdődik az eszmecsere, úgyhogy talán ezt a kérdést is fel lehet vetni majd a nemzeti parlamentekkel folytatott vitában. Zerbo doktor, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Mogherini asszony, nagyon köszönöm. Tisztelt képviselő, szintén szeretném megköszönni a meghívást, illetve a lehetőséget, hogy az átfogó atomkísérletet tiltó szerződésről szóljak néhány szót. Mogherini asszony, jó barátom, még korábbi nemzeti parlamenti képviselőként csatlakozott eh, ahhoz a kiváló csoporthoz, amelyet én vezettem három évvel ezelőtt. Mogherini asszony eh, azt hiszem, hogy kiváló vezető szerepet játszott eh, abban, hogy a lehető legmagasabb szintre vigye ezt a témát, és ezzel is hangsúlyozva ennek fontosságát. A valóság az, hogy nem mindenki ismeri vagy tudja egyáltalán, hogy mi az átfogatomcsend szerződés, de Európának kell tudnia erről, hiszen a költségvetés 40%-át az EU adja. A nemzetközi megfigyelő rendszer is működik, és lassan a tanúsító rendszert is véglegesítjük. Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy tájékoztassuk önöket, mint az egyik fontos érdekelt felet, hogy mi történt az önök pénzügyi segítsége révén. Hogyan tudunk majd ezen kívül tovább lépni az önök segítségével a nemzetközi béke és stabilitás megteremtése érdekében. Nagyon örültem, hogy korán érkeztem, és az iráni vitát is meghallgathattam. Érdekes volt hallgatni a képviselőket, hogy önök hogyan vélekednek az iráni kérdésről, hogy hogyan kívánnak tovább lépni ezen a területen. Mogherini asszony is sikra szállt az atomcsem szerződés, illetve a nukleáris megállapodás tető aláhozása terén. Itt miután én ennek a szervezetnek a vezetője vagyok, lehet, hogy elfogultnak tartanak, és mindig is az atomcsend szerződésről beszélek, de amikor arról van szó, hogy egy megállapodást végrehajtsunk és megvalósítsunk, akkor itt alapvetően egy bizalomerősítő intézkedésre van szükség, ahhoz, hogy Irán is ratifikálja az atomcsend szerződés, mert ez egy idő után elfogadhatatlaná válik, hogy miért ne írja alá, ratifikálja ezt a szerződést. Irán jóhiszeműnek mutatkozott, Szerif külügyminiszterrel találkoztam, aki egy nagyon kedves és megfontolt személyiség. Itt egy fokozatos megközelítésről van szó, és Irán esetében az EU-nak megvan a lehetősége arra, különösen önöknek, tisztelt képviselők, hogy a nukleáris megalapodás végrehajtásának részeként az atomcsend szerződést is ratifikálják, és ezáltal Irán visszatérhet a nemzetközi szintérre. Szíria is szóba került. Ez egy elmulasztott lehetőség volt. Szíria ratifikálása nem feltétlenül előfeltétele a szerződés életbelépének, de a bizalom erősítéshez, a térségben. Nagyon fontos, hogy a vegyi fegyverek egyezményéhez csatlakozzon Szíria. Assad elnök is figyelembe vette, hogy a két egyezményt és szerződést együttesen kell aláírnia. Tehát ebben várjuk az önök támogatását, és mi is kérjük önöket, Bogeride asszonyhoz hasonlóan, hogy változatlanul játszanak vezető szerepet, és közösen az Egyesült Államokkal. Obama elnök is egyértelművé tette, hogy 2009-ben a CBT CTBT-t szerette volna már érvé, illetve hatályba helyezni, de sajnos nincs meg a kellő támogatottsága a kongresszusban. Éppen ezért alakult ki az a helyzet, amiben most élünk. De az önök részéről, Mogherini asszony is említette, illetve az elnök is, Fontos, hogy a vita napirendjére kerüljön ez a kérdés, hiszen végül is ez az önök felelőssége, hogy leüljenek a még érintett nyolc országgal. Nyilvánvalóan nem lehet, hogy a 40%-et a költségvetésüknek egy olyan szervezetbe fektessék, amivel aztán a többiek csak játszadoznak. 20 év telt el, remélem nem kell további 20 évet várnunk. Tíz nappal ezelőtt én abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy Netanyahu elnökkel is tárgyaltam az atomcsend szerződésről, és 40 perces nagyon érdekes beszélgetést folytattunk, a legfontosabb kérdéseket áttekintettünk, regionális kérdéseket, és megvizsgáltuk azt is, hogy Izraelnek nemzetközi szinten milyen törekvései vannak. Afrikában is egy látogatást szervezünk, ahol Nyugat-Afrikába is ellátogatunk. Ebben a törekvésben azt is meg kell vizsgálnunk, hogy Izrael milyen szerepet játszhat, hogyan járulhat hozzá ehhez a folyamathoz, hogyan tudunk együttműködni Netanyahu elnök úrral. Végül is a csatlakozással senki nem veszít, viszont rengeteg előnye származhat belőle, ugyanis ez regionális hatást is kifejthet, gondolok itt a palesztin kérdése, illetve a két állami megoldásra. Mogherini asszony említette, hogy ezekkel a kérdésekkel regionális szinten foglalkozhatunk, de a nemzetközi kérdéseket is szem előtt kell tartanunk ezek megoldására. Az önök pénzügyi segítségével sok mindent elértünk. 90%-os a megvalósultság, és nem csak egy nemzetközi monitoring és tanúsítási rendszert sikerült kialakítani, hanem ahogy Kerry külügyminiszter is mondta, ezt a rendszert a nemzetközi közösség rendelkezésére bocsátjuk, még akkor is, hogyha egyelőre a szerződés nem lépett hatályba. És itt nem, meg kell említeni Észak-Koreát. Ez egy fogós kérdés. Én eléggé frusztrált vagyok, amikor Észak-Koreára kerül a sor, akkor valahogy senki nem azonosítja az országot az atomcsend szerződés kérdésével, és azt hiszem, hogy a szerződés hatályba lépése egy komoly előrelépés lenne az a koreai félsziget konfliktusának megoldásában. Ők csak nem is utal, sokan nem is utalnak a szerződésre, amikor a koreai félsziget helyzetére kerül sor. Tehát itt én azt kérem önöktől, hogy konstruktív nyomást gyakoroljanak másokra, hiszen az önök költségvetésének 40%-a támogatja ezt a rendszert, éppen ezért azt szeretném, hogy mindenki komolyan vegye ezt a kérdést, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a szerződés hatályba lépjen. Természetesen tovább folytathatnám még, de azt hiszem, hogy jobb lenne, ha önöknek adnék lehetőséget kérdésekre. Mogherini asszony említette a monitoring rendszert, az aláíró országok számát, tehát még egyszer én önök, önöket arra kérem, hogy támogassanak minket a további folyamatban, és köszönöm még egyszer a meghívást. Thank you. <coughs> Thank you very much. Front, köszönöm szépen. A CTBTO Bécsi házigazdájaként szólok, illetve egy olyan ország részéről, amely mindig nyitott karokkal áll az ünneplések, az évfordulók megünnep, megünneplése előtt. A nukleáris tesztek megmérgezik a politikai légkört, izolációt, illetve félelmet szülnek. A kormányok óriási pénzeket, óriási forrásokat szánnak arra, hogy teszteljék eszköztárukat. Azonban a CTBTO alapötletének reményét is figyelembe kell venni, hiszen ha valaki nagasaki vagy Hiroshima-ba ellátogatott, akkor megváltozik az élete, megváltozik a véleménye. Ez a szerződés nagyon sok más országban még nem lépett életbe. Tőlünk függ, bár nem csak tőlünk, hogy tudatosítsuk ezt a tényt. Ezt fontosnak tartom, de emellett fontos az is, hogy a tudományos világ nagy mértékben megpróbálja védeni a lakosságot a természeti katasztrófáktól. A Fukushima után, katasztrófa után a japán kormány is egy olyan rendszert hozott létre, amely, amely figyelmeztetéseket ad ki, illetve nyomon követik a abnormalitásokat a földkéregben, tehát például a cunámit megelőző tevékenységeket. Zárásképpen bármilyen olyan ország, amely ellenezné egy ilyen szerződés lezárását vagy ratifikálását, egyszerűen nem tesz eleget a nemzetközi közösségben levő kötelezettségeinek. Lehet, hogy hasznos lenne vitát rendezni ebben a témában, plenárison, a 20. évforduló alkalmából, azért, hogy mutassuk, mennyire határozottan támogatjuk a CTBTO munkáját. Köszönöm. Entschuldigung, die Übersetzung ist immer verzögert, deswegen äh, erreiche ich. Äh, tolmácsolás egy kicsit csúszott, ezért nem reagáltam időben. Wie kann man die Handelsbeziehungen, die wir haben und die alle eine Nichtverbreitungsklausel haben? Tehát itt egy különös nyomást kellene gyakorolnunk, gondolok Indiára, Pakisztára, Egyiptomra és Izraelre, mint ahogy már elhangzott, az említett országokkal kapcsolatosan nem lehet pusztán a bizalom lapján eljárnunk, és a legutóbbi ülésen, a legutóbbi konferencián az atomcsend szerződéssel kapcsolatosan erre külön felhívtuk a figyelmet. Tehát röviden a kérdés az, hogy a kereskedelmi megállapodások záradékaiban nem lehetne -e megemlíteni ezt a szerződést is? Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni vendégeinket. Az Európai Parlamentben való részvételem előtt a Világbéke Szervezet tagja voltam, illetve nagyon jól ismerem az önök munkáját. Láttam, hogy milyen rettenetes állapotok vannak ezekben az érintett városokban, és engem is nagyon aggaszt az, hogy nagyon sok ország még nem írta alá a CTBT szerződést. A kérdésem pedig inkább az, hogy a európai parlamenti képviselőként mit tehetünk, hogyan segíthetjük az önök munkáját. Tudom, hogy a szakértők általában azt mondják, hogy a nukleáris ütközőpont Pakisztán lehet. Mit tehetünk tehát? Valamint a közelkeleti kérdés szempontjából azt mondhatjuk, hogy a 90-es években erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy a közelkelet atommentes legyen. Aztán ennek folytatását látjuk Irán kapcsán, de ott van Izrael kérdése is és a nukleáris bomba, az atombomba veszélye, fenyegetettsége. Tehát mit tehetünk, hogyan lehet egy szélesebb körű kitekintésben cselekednünk? Yes, but very shortly, uh, on, uh... Elnök mikrofon nélkül szólt, úgyhogy a választ hogy milyen eszközöket használhatunk. Kereskedelmi szerződések, illetve a támogatások. Ez természetesen óriási politikai vitát kavarna. Az USA, Kína, Pakisztán, Oroszország, Izrael, mindegyik ország esetében, vagy majdnem mindegyik ország esetében vannak eszközeink a nyomás gyakorlására. De természetesen itt politikai döntésen múlik az egész, hogy mennyiben használjuk ezeket ki ebből a célból. Szívesen állok rendelkezésre egy ilyen vitára, nem csak gazdasági, kereskedelmi, hanem geopolitikai következménye is lennének ezeknek. De természetesen szívesen állok rendelkezésükre, szívesen vitázom önökkel itt a parlamentben, akár plenárison is, bár azt kell, hogy mondjam, hogy tegnap este a plenárison kevesebben ültek, kevesebben voltak, mint most itt eh, ebben a teremben. Szeretem a szakbizottsági munkákat, szerintem ez sokkal érdekesebb, sokkal jobb eszmecseréket folytatunk, mint a plenárison. Persze a plenáris is jó, de ez egy személyes vélemény. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, amelyet öntől hallottunk hogy miért ennyire fontos ez a munka, és az Európai Unió miért támogatja a CTBT-t külön költségvetéssel is, ennyire, miért áll ennyire határozottan emellett. Nos, azért, mert önmagában is fontos ez, de fontosabb egy szélesebb kontextusban is. Egyrészt a lefegyverkezés, illetve a nukleáris biztonság tekintetéből fontos. Ez pedig egy nagyon fontos biztonsági kérdés Európa számára, biztonságpolitikai kérdés, illetve másodszorban együttműködő regionális rendszereket kívánunk kialakítani a világon, világban. Ez még, és remélem, hogy használtam ezt a szót, hogy még nem tapasztalata a világ többi részének, tehát ez is egy szélesebb körű kontextusba helyezi a CTBT támogatottságát részünkről. Ez vonatkozik Pakisztánra is, ahogy ön említette, illetve a közel-keleti térségre. Azt hiszem, hogy az önök munkája rendkívül értékes önmagában, de ezen túl sokkal szélesebb politikai kontextusban értelmezendő, és nagyon határozott értéket képvisel. Köszönöm. Zerbó úr. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Magarini asszony kereskedelmi kérdésekről beszélt. Nos, talán én vagyok jobb helyzetben a konstruktív nyomásra vonatkozó kérdés megválaszolására. Burkina Faszóval nagyon fontos kereskedelmi kapcsolatok vannak érvényben, én pedig kicsit hátra lépve megnézhetem azt, hogy a, a konstruktív nyomás mit jelenthet. Nos, amikor olyan országokról van szó, mint például Angola, és az elnök úr megemlítette, hogy a CTBT ratifikálásában ő volt az utolsó sorban, ez az ország. A nem állandó helyet képviselnek a biztonsági tanácsban, Nos, egyértelmű, hogy konstruktív nyomás nehezedik rájuk, hogy a CTBT-t ratifikálják, illetve az AI-t megfelelő protokollját, megfelelő jegyzőkönyvét aláírják. Tehát ez egy jó, konstruktív nyomás, amely segíthet Angolának és más fejlődő országnak abban, hogy a nemzetközi fórumokhoz kapcsolódjanak. De szerintem ezt más országok esetében is megtehetjük bizonyos mértékben mindenképpen nyomást, ilyen típusú nyomást is gyakorolnunk kell ezekre az országokra. Aztán, ami a jelenlegi vitatémát illeti, a India kérdését, a CTBT ben nem közvetlenül érintett. Azt hiszem, hogy India, Pakisztán és más országok esetében, akik a Nuclear Suppliers Grouphoz ö, csatlakoznának, ennek megvannak az előnyei, a konkrét kézzelfogható előnyei számukra. Hogyha az Európai Uniós hasonló fórumok támogatnak bennünket, ez segít. Mit akarunk? Mit szeretnénk? A halász ül, akkor, amikor a halak ide-oda úszkálnak, és halászik ki fogja a halakat. A problémák olyan megoldást hozhatnak, például itt a Nuclear Supply Grouphoz való csatlakozás kapcsán, amely a CTBT ratifikálását segíti elő. Izrael, Egyiptom, Irán közös ratifikáció felé vezethető, illetve ebbe az irányba terelhető, Sokszor azt mondják, hogy ez lehetetlen, de semmi sem lehetetlen. Az E3 plus 3 tárgyalások keretében nagyon sok mindent el lehetett érni. Hosszú időt vett igénybe, de mégis történtek eredmények. Do, what can be done for CTB? hogy mit tehetünk a CTBT esetében, nos azt, amit Irán esetében megtett az Európai Unió. Nehéz bizonyos esetekben leültetni a tárgyalóasztalhoz országokat, de a kemény, és, kemény nehéz kérdések révén érhetünk el hat, hathatós eredményeket. Eljött az ideje, hogy leüljünk egymásra szemben, és szembenézünk a valósággal, nem lehet ilyen hosszú időn keresztül ilyen fontos kérdésbe energiát fektetni, és aztán elengedni azt, mert azt mondjuk, hogy beállt a fatigue, a fáradtság. Az EU ezt teheti tehát. Felhívja a partnerei figyelmét arra, hogy üljenek le a tárgyalóasztalhoz, plenárisra vinni ezt a kérdést, bár ugye Margarine azt mondta, Margarine asszony azt mondta, hogy itt most többen vannak, mint a plenárison, mégis azt hiszem, hogy ez egy magasabb szintű instancia, és hogyha ennek napirendi, napirendjére tűzzük ezt a kérdést, akkor ez megfelelően kihatással lesz majd a nemzetközi közösségre, és segít az előre lépésben. Segít azért, mert relevánsá teszi ezt a, ezt a kérdést. És valóban Releváns ez az ügy, nem is tudok eléggé köszönetet mondani önöknek, és köszönetet azért is, hogy meghívtak ide a mai megbeszélésre. A pénzügyi hozzájárulásuk pedig felbecsülhetetlen, nem tudok eléggé köszönetet mondani. Aztán ott van a NATO kontextus, ebben a tekintetben is nagyon sokat tehetnek, a Lübbenei Biztonsági Konferencia keretében a CTBT-ről előadást tartottam. A NATO kontextusában sokszor nem is merül fel a CTBT, vagy hosszú időn keresztül nem merült föl. Nos, azt hiszem, hogy a NATO állásfoglalásukba is be lehet venni a CTBT-t, ezt segítheti az Európai Unió, és azt hiszem, hogy ezt tehetik önök. Tehát konstruktív nyomással nyomást gyakorolnak a nyolc fennmaradó országra, hiszen 20 év elteltével lehet, hogy most már a célra kellene összpontosítani, ez pedig az, hogy a szerződés valóban életbe lépjen. Az oda vezető út is nagyon fontos, mert nagyon hosszú ideig vártunk erre. Ez az út lehetőséget biztosít, lehetőséget arra, hogy eredményt érjünk el. Ez a mai alkalom is ilyen, és ez végül a CTBT hatályba lépéséhez vezet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nyilván támogatjuk Önt, ha szüksége van erre a támogatásra, és erről a témáról majd folyamatosan egyeztetünk itt belső körben, és nemzeti parlamenti kollégáinkkal is. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok a munkájához. One point more, please stay for a moment. Még van egy napi rendi pontunk, ezt gyorsan megterjeljük. Meine Damen und Herren, wir haben noch einen Tagesordnungspunkt. Utolsó napi rendi pontunk, az azerbajdzsáni téma. Yunus ö, úr és feleség, illetve lánya jöttek körünkbe. Régóta ö, kérnek minket, hogy tegyünk többet az ügyükben, mint eddig, és talán most ez sikerülni fog. Örömmel adom meg nekik a szót, hogy beszámoljanak a hazájukban uralkodó helyzetről, és akkor utána 10 órakor pedig átvonulunk a plenárisra. So. Nun beginnen wir. Elkezdjük tehát akkor ezt a napi rendi pontot. Yunus úr talán. Two ladies together, no chance. <laughs> Igen, ha két nő beszélgetni kezd, akkor nincs vége a dolognak soha. So, Mrs. Yunus has the floor. Yunus asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. It's very difficult. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy megkaptam a szót itt az Európai Parlamentben. Elnézést, egy kicsit izgulok, bocsánatot kérek. No, <laughs> no, no, you cannot imagine the prison in Azerbaijan. First of all, I want to say... Először is meg szeretném köszönni a támogatást, amit Tarifnak, férjemnek, nekem és barátaimnak nyújtottak, akik ugye az azeri elnyomás áldozatai és börtönben sem vednek. Martin Schulznak, Elmar Brock úrnak és sokaknak. Az önök támogatása nélkül semmi esélye nem lenne a férjemnek és a barátainak, hogy kegyelmet kapjanak. A per során nem hittem volna, hogy ilyen szintre emelkedik az ügyünk. De hadd mondjam el, hogy milyen a helyzet Azerbajdzsánban. Európában talán nem látják igazán, hogy hogy működnek ezek az országok, a dél-kaukázus országai. A szovjet idők idejét is ismertem, hogy milyen volt a szovjet időkben az emberi jogok helyzete, önök is hallottak már erről, hogy hatalmas börtönök voltak. Nos, képzeljenek el egy ilyen hatalmas börtönt, mint egy országot. Azerbajdzsán egy börtön. A Szovjetunió trial error módszerrel viszonyult, és viszonyul mindmáig hozzánk, és Azerbajdzsán jó lenne, hogyha békés szomszéd politikát folytathatna, de én nem Stalin idejéről beszélek, hanem Brezsnyev és Gorbacsov idejéről, amikor összehasonlítom hazámat a Szovjetunióval. Tarifot ötször tartóztatták le 1976-ban, mert alternatív szervezetet akartak létrehozni a komszomol mellett, de az októberi forradalom évfordulója előtt ö, letartóztatták, de nem verték, nem kínozták, kihallgatták, elengedték. Most, amikor 2014-ben lehal, lefogták, és ugyanabban a biztonsági börtönben ö, volt, a, ahol 76-ban is senyvedett, most sokkal durvábban bántak vele, ellenségként kezelték, verték, kínozták, és mivel tehát 16 éves korában, amikor letartóztatták, sokkal jobb körülmények voltak az akkori Szovjetunióban, mint most ma Azerbajdzsánban. Az emberi jogokat a szovjetek se kedvelték, de nem voltak ennyire kegyetlenek és a politikai foglyokkal Azerbajdzsánban, noha Azerbajdzsán az emberi jogok tanácsához csatlakozott, több mint 700 olyan politikai fogvatartott van, örmények és mások, akik ugyanebben a helyzetben senyvednek, és az Európa Tanácsnak itt lenne az ideje, hogy, hogy napirendre tűzze ezt a problémát. A politikai fogvatartottak kérdését. Születnek szép állásfoglalások, de az utóbbi két évben, az állásfoglalás óta is 700 illetve a 716 fokba tartóban az állásfoglalás révén egy csomót sikerült kiszabadítani. Johann Christopher Strasser a politikai fogvatartottak ügyét magáénak tekintette, akkor lecsökkent a fogvatartottak száma, most megint 300-ra nőtt vissza, és az Európa Tanács most nem tesz semmit. Könyörgünk, hogy jöjjenek el Bakuba, a Strasser úr irodájával kapcsolatban vagyunk. Minden egyes fogvatartott ügyét próbáljuk ö, nyilván tartani. 2013-ban, amikor utoljára beszéltek az Európa Tanácsban a térség politikai fogvatartottjairól, akkor sajnos az Európa Tanács nem tudta kellő többséggel megszavazni a helyzet javításával kapcsolatos állásfoglalást. És, és ezután januártól, februártól kezdődően újra elkezdődött az elnyomás. Jeruzsálemot azt például februárban tartóztatták le, és azóta 2014 novemberéig folyamatosan nőtt megint a fogvatartottak száma. Tehát ha korábban az ellenzéki párt képviselőjét börtönözték be, ebben a hat hónapban már nem egyszerűen párt ellenzéket, hanem hanem emberi jogi harcosokat börtönöztek be, civileket. És úgy érzem, hogy önöknek hatalmas tapasztalata van, bizonyos értelemben Európának kötelessége lenne, hogy tegyen valamit ezeket, ezekért az emberekért. Mint tudják, a mi szervezetünk nagyon népszerűvé vált Azerbajdzsában, nagyon sok levelet kapok, úgy, hogy csak a nevemet írják rá, és azt, hogy Baku, és mégis megkapom a leveleket. Nagyon sok ember szorulna védelemre. Nem csak a civil társadalmat nyomják el Azerbajdzsában, meg az el, politikai ellenzéket, hanem most már a normál állampolgárok is folyamatos félelemben élnek. 2008-ban a mi szervezetünk felmérte a helyzetet, egy 14-18 éves testvérpárt is letartóztattak lányokat, és ahol ez történt abban a rendőrségi körzetben, végül ezeket a letartóztatott lányokat tovább adták emberkereskedőknek. Bizonyítékunk van rá. Tehát maga a rendőrség szervezte meg a letartóztatott lányokkal való emberkereskedelmet. Ilyen szintű az azerbajdzsáni rendőrség. Tegnap azt olvastam, hogy egy amerikai szervezet nyomására Azerbajdzsán elfogadta az emberkereskedelem elleni akciós programot, na de ki ennek az akciós programnak a vezetője? Ugyanaz, aki felelős a letartóztatásokért. Tehát hogyan bízhatunk akkor egy ilyen rendszerben? ellenem is folyik egy eljárás. Állítólag én alásom az azeri rendőrség méltóságát. De ítéljék meg, hogy én ásom ezt alá, vagy ezek a cselekedeteik. 2009-ben el akartak hallgatatni minket, de folytattuk a munkát 2011-ben. A hozzánk érkezők azt látták, hogy elkezdik a házunk lebontását, ahol a szervezetünk működik. Miközben nem csak vagy, mi vagyunk ebben a helyzetben, hanem több mint 60 ezer bakui polgár házát bontatták le úgy, hogy nem járultak hozzá a lakók ehhez. Tehát a tulajdonhoz való jogot is lábbal tiporja a bakúi kormány. Augusztus 11-én végül is a mi épületünket is lerombolták, a kutatóintézetünk, civil szervezetünk épületét, ahol mindenünket őriztük, a, a könyvtárunk volt, a levéltárunk. Az azerbajdzsáni bíróság végül megítélt nekünk némi kártérítést, de ezt soha nem kaptuk meg azóta sem. Tehát itt nem egyszerűen az ellenzéket üldözik, hanem a normál állampolgárokat, akiket elüldöznek saját házaikból nem kárpótolják őket. És az erőszak viszont erőszakot szül. Hazámban gyakorlatilag egy család irányítja az országot középkori módszerekkel, oligarchák között osztotta föl az országot ez a család. Tegnap az önök kollégáival egyeztettem, és azt hallom önöktől, hogy Azerbajdzsán egy kicsit javul, és a civil szervezetek eh, és civil fogvatartottak helyzete javul, de hát én onnan jövök, és nem látom ugyanezt. A politikai fogvatartottak listáján nekem most 148 név szerepel, akik tisztán politikai okokból vannak börtönben. Ez mennyiben tekinthető javulásnak? Jó lenne, hogyha a valós tényeket megismerné a világ. Az emberi jogok helyzete az Amnesty International szerint is igen súlyos az elnyomás áldozatai sokféleképpen szenvednek. Ugyanakkor nagyon sok szabadsághívő van a <clears throat> börtön, bebörtönzöttek között. Ők hisznek a békében, és pusztán a rendszer kritikája miatt kerültek börtönbe. Ami a muszlimokat illeti, a Hama, itt Európában, Strasbourgban is, illetve az Egyesült Államokban felszólaltak, ők garantálnák a biztonságot az országunkban, illetve a terrorizmussal szemben ők is fellépnek. Ugyanakkor viszont a rendszer több tucat civil hívőt fog el és kínoz meg. Ezekre az eseményekre most ebben a pillanatban is sor kerül a különböző iszlami, iszlám csoportokról legalább nyolc könyv jelent meg. A helyzet nagyon veszélyes, a békés hívők esetében is a Kaukázusban. Én jól emlékszem, hogy a Szovjetunió összeomlása után amikor a szörnyű azerbajdzsáni helyzetről beszéltünk, európai szakemberek azt mondták, hogy egy átmeneti időszakra van szükség. Vegyük például Egyiptomot, vagy a Mubarak rezsimet, vagy Assad Szíriáját. Ők fokozatosan haladtak a demokrácia felé, Azerbajdzsán is így halad. Ma Azonban a helyzet pontosan az ellenkezője. És a következő forradalom egy korábbi szovjet muszlim köztársaságban lesz, Kirgizisztánban vagy Üzbegisztánban, Július 28-án a csecsenek robbantottak üzbégek és kazakok társaságában, Isztambulban. Az erőszak erőszakot szül, és Hamalit sem adott semmi lehetőséget a békés hívők számára, vagy hogy teret kaphassanak a polgárjogi aktivisták. Európának most a bevándorlás okoz komoly problémát az arab világból. Ha nincs lehetőség a békés fejlődésre Azár, Azerbajdzsánban, vagy más korábbi jelenleg muszlim szovjet köztársaságban, akkor onnan is nagy számban várhatók bevándorlók. Köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy Európa támogatni fogja eh, a politikai fogvatartottakat, és nem pusztán eh, a vallási alapon fogvatartottakat. A eh, muszlimoknak, zsidóknak és keresztényeknek egyaránt ez a sors jut. És röviden a Karabakról. Miért nem sikerült békét teremteni? Az oroszoknak itt komoly szerepe volt, fegyverrel látta el Azerbajdzsánt és Örményországot, ugyanakkor nem volt meg a szándék a békés rendezésre. Minden diktátornak szüksége van ellenség, ellenségre külföldön és belföldön egyaránt. Április előtt az azerbajdzsániak békét követeltek, és nem csak békét, hanem élelmiszert is. Ezt követően aztán a háborús retorika vált uralkodóvá. All international community demand a nemzetközi közösség a demokratizációra szólított fel, a politikai fogvatartottak szabadon bocsátására, de nyolc napos háború után a tűzszünetet követelték. Ha hameliták nyernek, akkor ki nyer ezzel? 2010-ben megteremtettük, illetve megalkottuk az első örmény-azerbajdzsáni honlapot, ami a nyilvános párbeszéd egyik legfontosabb eszköze, és egyre több fiatal csatlakozik ehhez a párbeszédhez. Amikor Örményországban a fiatalokkal beszélünk, akkor ők a törököket és az azerbajdzsániakat tartják ellenségnek. Azerbajdzsánban az iskolai tankönyvekben a, az örményeket vádolják egészen a 8. századig visszamenőleg a vallási konfliktus kapcsán. És akik békés megoldásra törekszenek, azokat, azok az örményeket tüntetik fel bűnbakként. Violence and despotism, terrorism, dictatorship. Terrorizmus, a diktatúra, a háború, ezeket kell felszámolnunk és helyébe megteremteni a békét az önök segítségével. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jönusz asszony, Jönusz úr. Eh, köszönjük a az elmondottakat, és remélem, hogy Azerbajdzsánban eh, nem veszítjük szem elől az emberi jogok helyzetét, és valami észszerű megoldásra tudunk jutni az említett eh, kérdésekben is, ami Örményország és Azerbajdzsán kapcsolatát illeti ebben Európának, az Európai Uniónak is erőteljesebb szerepet kell játszania, hogy egyetlen polgár se szenvedje meg ennek következményeit sem Örményországban, sem Azerbajdzsánban. Ez szolgálja a régió polgárnak érdekét. Már a, önmagában az ország is megosztott, és ennek komoly gyakorlati következménye van a családokra nézve, amelyek szintén megosztottak. A négy napos háború tűzszünet követte, és a, itt most Oroszországot is meg kell említenünk, mint fegyverszállítót. Köszönöm még egyszer, és biztosíthatom arról, hogy az ajta, ajtónk mindig is nyitva áll önök előtt, készek vagyunk az együttműködésre, és szeretné biztosítani önt az Európai Unió támogatásáról, és a holland hatóságoknak is köszönetet szeretnek mondani, hogy ennyire gyorsan és bürokráciamentesen reagáltak a menedék kérelemre, Úgyhogy ezen az alapon minden jót kívánok a jövőben az önök számára, és remélem, hogy visszatér a normális helyzet, a feltételek normalizálódnak az ön országában. Köszönjük a látogatást!